az elnökségen egy sága rózsát láttunk, nem pedig vörös rózsát, ezt majd el kell magyaráznia. Szóval- Most pedig Papasztamkosz kollégának adom meg a szót ügyrendi kérdésben. Köszönöm szépen, szeretnék mindenkihez egy felhívást intézni itt az Európai Parlamentben, mert egyetemű okokból a szavazás Chris Davis jelentését el kellene halasztani egyértelmű okokból. Ezt kérnünk, tehát halasszuk el ezt a jelentést. Ki szól ezen indítvány mellett? jemand dagegen És ki szól ezen indítvány ellen? Ja, danke. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az indítvány ellen szólok, teljes mértékben meglepve hallottuk ezt. Mi ezt eh, az indítványt eh, gondosan előkészítettük az ENVI szakbizottságban, a Agrár, illetve az Ipari Szakbizottsággal is együttműködtünk, hosszasan beszéltünk erről ma. Az Európai Bizottság és az ipar is eh, egyértelmű képekkel kell rendelkezni arról, hogy hogyan megyünk tovább. Ez nagyon fontos a klímavédelem szempontjából is. Azt javaslom, hogy szavazzunk róla. papastamkos äh, Papastam... úr, elnök úr, csak azt kértem, nem az a legfontosabb, hogy most nem azt kértem, hogy halasszuk el, hanem azt kértem, hogy először elő szavazzunk. Hát akkor ezt félreértettük, mondta az elnök, papastamkos úr, tehát azt szeretné, hogy először a Davis jelentésről szavazzunk frage mal, wer ist dafür, dass wir den als ersten abstimmen? Tehát akkor ki szeretné azt, hogy először szavazzunk erről a jelentésről? Wer ist dagegen? Ki ellenzi ezt? Úgy tűnik, hogy a többség úgy gondolja, hogy nyugodtan szavazhatunk erről. Ellenőrizzük elektronikusan? Öt. Rendben. Dann stimmen wir jetzt den Davis-Bericht als erstes ab. Akkor a Davis jelentésről szavazunk először. Egy pillanat, meg kell keresnem a papírjaimat. Nos, akkor kezdjük a Chris Davis jelentéssel, alacsony széndiokszid kibocsátású versenyképes gazdaság 2050-re. Megkezdjük a szavazást. 27-es módosító név szerint a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Szavazotta mindenki? A szavazás lezárom. Das abgelehnt. Elutasítva. Egyes módosító. Név szerint szavazunk két részben. Az első részre szavazunk először. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam elutasítva, második rész. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elutasítva. Eredeti szöveg következik, második bekezdés, első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész név szerinti szavazás, a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist... -e mindenki, a szavazást lezártam. Elutasítva. Harmadik rész mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom, ellenőrizzük a mindenki? A szavazást lezárom. Elutasítva. Negyedik rész név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? a mindenki? A szavazást lezártam. Elutasítva. Eredeti szöveg, hatos bekezdés. Ki támogatja? Ellenzi? Tartózkodik? Ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A 15-ös bekezdés nem. Elnézést. Gegen? Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Hatos bekezdésről van szó. Kettes módosítás. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elutasítva. Jetzt kommen wir zu 15. 15-ös bekezdés. Első rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 23-as bekezdés eredeti szöveg első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ötös módosító név szerint első rész, a szavazást megnyitom. Haben alle abgestimmt? Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom. Elfogadtuk. És így megváltoztattuk az eredeti szöveget. A hatos mostok következik név szerint. Szavazotta mindenki. Szavazott nem mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Az eredeti szöveg okafogyottá válik, és így következik 24-es bekezdés az eredeti szövegben név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 7-es B név szerint a szavazást megnyitom. Szavaztak-e a kollégák? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as módosító név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. elfogadtuk. 9-es D módosító név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 18-as okafogyottá válik, 19-es következik. Név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tízes név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az eredeti szöveg a 27-es bekezdésben kitámogatja ezt ellenzi, tartózkodik, elutasítva. 28-as bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Ez egyértelműen el lett utasítva. 31-es bekezdés az eredeti szövegben, Három külön rész, az első rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezártam. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. A harmadik rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elutasítva. Now, here's Änderungsantrag. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük? Nochmal dafür. Akkor még egyszer. A szavazást megnyitom. Haben alle Szavazotta mindenki, a szavazást lezártam. Elutasítva. Eredeti szöveg 24, 42. Eh, Elnézést tévedtem, mondja az elnök, mivel a, a, először az eredeti szöveg 28-asáról kell szavaznunk. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi? Tartózkodik? Ellenőrizzük. 38-as. Köszönöm. 38 asra szavaztunk, lezártam a szavazást. Hát ugyanaz az arány. Ha ugyanaz a szavazatok aránya, akkor az eredeti marad. 42-es bekezdés, név szerint első rész. Nos, akkor az első részt nem név szerint, hanem mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A második részt viszont név szerint szavazzuk meg. A szavazást megnyitom. Szavazott mindenki, a szavazást lezártam. Elfogadtuk. 44-es, két részben, első rész mellette, Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartozik, elfogadtuk. 45-ös Először 12-es módosító, ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodik, ezt ellenőrizni kell, megnyitom a szavazást. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva. Az eredeti szöveg név szerinti szavazással a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezártam. Elfogadtuk. 20D mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 21-es módosító név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elutasítva. 22-es D név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító. Ennek elfogadása során a 23-as okafogyottá válik, négyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 23-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ez eredeti szöveg következik. Név szerinti szavazással az első rész, a szavazást megnyitom. Szavazást lezártam. Elfogadtuk, a második rész következik név szerinti szavazással. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Szavazást lezártam. Elfogadtuk. 13-as módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodik elutasítva. az eredeti szövegről szavazunk két részben, az első rész mellett, ellene elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Szavazott mindenki a szavazást, lezártam elutasítva. 24-es módosító mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 79-es két részben, az első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as bekezdés első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Rendben, hogyha ezt szeretnék, akkor a 83-as bekezdés második részét ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 88-as első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük, tessék. A szavazást megnyitom második része 88-asnak. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 25 as módosító, ki támogatja, ellene tartózkodik, elutasítva. Az eredeti szöveg a 94-esben mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 96-os két részben mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik. Ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást. Na, hát igen. Az eredeti szöveg marad. 14-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Elfogadtuk. Eredeti szöveg, ezzel elintézve, 15-ös módosító mellette, 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodik, hogyha nem teszik fel a kezüket, akkor nem látom, hogy ki van mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 107-es bekezdés első rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. Az eredeti szöveg a 110-esben mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben. Az ellenőrzést megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezártam a szavazást. Elutasítva. Igazuk volt. 115-ös bekezdés két részben, az első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész név szerint, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Ha igen, akkor a szavazást lezárom. Elutasítva. Most rátérünk a 26-os mostóra mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. B. Preambulum bekezdés első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második részt név szerint a szavazást, megnyitom. Szavazotta mindenki? Ha igen, akkor lezárom a szavazást, elutasítva. Most pedig a teljes szövegről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Das alles zusammen? Zur Abstimmung über diskriminierende Webs. Most pedig a diszkriminatív internetes oldalakról és a kormányok válaszáról szavazunk. Hat frakció nyújtott be jelensfoglalási indítványt. Egyes módosító következik. Ki támogatja ezt mellettem? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Az M preambulum bekezdés az eredeti szövegben név szerinti szavazás. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. A végszavazás, az a teljes szövegről, ki van mellette? ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most pedig rátérünk az oroszországi elnökválasztás eredményére, tízes monstó mellette, ellene tartózkodik, azt mondanám, hogy ez egy választási, szavazási sztrájk volt még egyszer, tehát a tízes mellett ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. Uh, Oké, okay, akkor ellenőrizzük. Sokkal jobb, úgyse teszi fel senki a kezét. A szavazást megnyitom. Geschlossen. Lezárom. Elfogadtuk. Sehr gut. Dann kommen wir zum Änderungsantrag Ötös módostó Salafranca kollégának lenne egy szóbeli bejelenteni valója itt. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Ahhoz, hogy a legszélesebb körű konszenzust kialakítsuk, úgy gondoljuk, hogy ennek az állásfoglalásnak a lehető legnagyobb támogatásra van szüksége. Svoboda és Ferhofstadt úrral egyetértésben az ötös módosítóval kapcsolatban szóbeli módosítót fogunk benyújtani, és ott a megerősítés, illetve végrehajtásról beszélünk és az elítéli, nem pedig csak sajnálkozik kifejezést használjuk. Ellenzi ezt valaki, nem? Akkor a Szalafranka féle szóbeli módosítással, az ötös módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es okafogyattá válik, 6-os módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A hetest visszavonták, 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőriznem kell. Ellenőrizzük. Szavazotta mindenki? Lezártam a szavazást. Elutasítva. A 17-es mostó mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 12-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 16-os a 16-osra szavazni kell mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A kettest visszavonták, hármas mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-ast visszavonták, 4-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Most a teljes szövegről szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Állásolás indítványok Kazaksztánról. Tessék, Jekonszári asszony. I have very good news during this... Jó hírem van. A kazaksztáni állásfoglalással kapcsolatosan elmondhatom, hogy a kazasztáni hatóságok elengedtek politikai foglyokat, például Igor Vinyavski főszerkesztőt is. Köszönöm szépen Jákon Szári asszonynak ezeket a jó híreket. Módosító név szerint a szavazást megnyitom. Hamal abgestimmt. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elutasítva. Hármas bekezdés két részben, az első rész mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elfogadtuk. Második rész, ki van mellette? Ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Az eredeti szöveg a 10-es bekezdésben három részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hölgyeim és uraim, hogyha a kezüket nem teszik fel, akkor csak találgathatok, és ez nem lehet jó a szavazásnál. Második rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Most rátérek a 12-es bekezdésre az eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 13-as bekezdés egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Igen, tessék, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Ha már abgestimmt. Szavazotta mindenki? Ha igen, akkor lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A kettes okofogyattá vált, hármas módosító mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes módosító szó szerint, név szerint a szavazást megnyitom. Haben abgestimmt? Szavazotta mindenki, a szavazást lezártam. Elutasítva. Az eredeti szöveg következik mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 5-ös módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodik, ezt elutasítottuk. A teljes szövegről szavazunk végső szavazása mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Most pedig rátérünk a nigériai helyzetről szóló állásfoglalási indítványokra. Hat frakció nyújtott be egy közös állásfoglalási indítványt. Ezekről közösen szavazunk mellette, ellene tartózkodik, az állásfoglalást elfogadtuk. Most következik a fehér oroszországi helyzet. Viginen kollega kért ezzel kapcsolatban szót tessék. Uh, Tegnap volt egy nagy vita az Európai Parlamentben, és egy világos üzenetet akartunk küldeni, van egy közös állásfoglalási javaslat, amely mögött felsorakozik az egész parlament. Üzenünk a belorusz társadalomnak, a belorusz hatóságoknak és az európai polgároknak is. Ugyanakkor én azt szeretném, hogyha a brüsszeli miniplenárisra halasztanánk a szavazást két okból kifolyólag, először is időt adva a hatóságoknak arra, hogy gondolkozzanak és esetleg lépéseket tegyenek, illetve a legújabb fejleményekkel kapcsolatos módosítókkal szeretnénk kielég, kiegészíteni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen, támogatja-e valaki Vigenen új javaslatát? Van-e olyan, aki ellenzi, és ezzel ellen szeretne felszólalni? Te, tessék, képviselő úr! argumenty pana Wigenina. Rzeczywiście wczoraj mieliśmy szeroką dyskusję. Köszönöm, én megértem Wigenin urat. Tegnap eh, tényleg egy eh, nagyon komoly vita zajlott. Tegnap eh, Lukasenko elnök Tegnap Lukasenko elnök arról döntött, hogy kegyelmi javaslatukat elfogadja a metróban lezajlott támadással gyanúsított személyeknek, és azt gondolom, hogy ez ennek megfelelően érdemes lenne elfogadni ezt a javaslatot, hogy egyöntetű üzenetet küldjünk Lukasenkónak. A 177-es cikk értelmében a minipedalation szeretne szavazást Viginen úr. Ki támogatja ezt? Ki ellenzi ezt? Ki tartózkodik? Akkor azt az indítványt elfogadtuk, és a brüsszeli minipedalation szavazunk majd erről a kérdésről. Hazadik vízügyi világfórum, kettes módosító név szerint a szavazást megnyitom. Alle abgestimmt. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Das ist abge Elutasítottuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Verhofstadt úr, lehet, hogy önnek is szavaznia kellene még. Köszönöm a szavazást, lezárjuk. Elfogadtuk. Hármas, ki van mellette? Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. Négyes, mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. Ötös módosító mellette. Ellene. Ellenőrizzük. Az ellenőrzést megnyitom, szavazott a mindenki, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Nyolcas az eredeti szövegben, mellette ellenem tartózkodik, elfogadtuk. Kilences bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító, ki van mellette? Ellene tartózkodik, elfogadtuk, és a hetes mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük, sajnálom, a szavazást megnyitom, szavazott-e mindenki, illetve akik eh, meg kellett szavazni, szavaztak szóval el, szavazást lezárom, elutasítottuk. A teljes szövegről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik. Elfogadtuk, és mindenkinek nagyon jó utat kívánok haza, és nagyon szép hétvégét. Maradunk.